gazdálkodás fenntartható fejlődésére vonatkozó rendelkezésre, és Langeónak adom meg a szót, aki. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák! Hosszasan tárgyaltunk afrikai országokkal arról, hogy úgy kössük meg a partnerségi megállapodásokat, hogy ezek ratifikálhatóak, elfogadhatóak legyenek. Azért szeretnénk ezt, mert az afrikai partnereink gazdasági fejlődését meg akarjuk erősíteni, a regionális fejlődést is. Főként Nyugat-Afrikára vonatkozólag tudjuk, hogy sok ország erősen függ a kiviteltől, és vannak regionális kapcsolatok, amelyek nem elég fejlettek, ezért rengeteg aszimmetrikus aspektust vezettünk be, bizonyos biztosítékokat vezettünk be a szöveg által, bizonyos területeket teljesen kivételként kezelünk a megállapodások alá, és azt hiszem nagyon fontos, és ki is rajzolódik a szövegből az a célkitűzésünk, hogy a regionális értékteremtést megerősítsük. Ha megnézzük Nyugat-Afrikát, akkor Látható, hogy innen érkezik az általunk fogyasztott kakaóbab 80%-a, de a csokoládénak csak a 4%-a. Világos tehát, hogy az értékteremtésben növekedésre van szükség. Ha megnézzük Nyugat-Afrikát, akkor azonban látjuk azt is, hogy a fenntartható fejlődés kérdései igen erősen felvetődnek. Hogy visszatérjek, visszakanyarodjak a kakaóhoz. Tudjuk, hogy a kakaóbab termelésénél gyermekmunkát alkalmaznak, és nem igazán tudom elképzelni azt, hogy amikor, illetve nem nagyon tartom elfogadhatónak azt, hogy a csokoládé fogyasztással elősegítsük a gyermekmunkát. Ezért fontos a fenntarthatóság kérdése, főként Nyugat-Afrika kapcsán is. És van itt még egy furcsaság is. Van már egy partnerségi megállapodásunk, ezt már megkötöttük. Ez hol jobban, hol rosszabbul, de azért működik. És David Martin ennek a nagy szakértője. Főként, ami a fenntarthatósági fejezetet illeti ebben a megállapodásban, sok pozitívum szerepel. Ha ezt a megállapodást, a korábban kötött megállapodásokat összekapcsoljuk, vagy összehasonlítjuk a tervezett nyugat-afrikai megállapodással, akkor sok a kérdőjel. A kérdés tehát, hogy hogyan tudjuk például az emberi jogok és a munkavállalói jogok tiszteletben tartását biztosítani. Korábbi megállapodásokban szerepelnek már a gyermekmunka elleni lépésekre vonatkozó vállalások, és kötelező vállalások a munkavállalói jogok védelmében. Ez az egyik. A másik kérdésem arra a konzultatív grémiumra vonatkozik, amely a tervek szerint létre kell, hogy jöjjön. Hiányzik számomra megállapodásból ennek a grémiumnak a feladat körének a lefektetése, illetve az, hogy ez hogyan kapcsolódik a korábbi megállapodáshoz. Mik a feladatai ennek a grémiumnak, milyen erőforrásokkal rendelkezik, mik az eljárások. Hogyan lehet harmadik feleket bevonni? És aztán felvetődik a kérdés, hogy mi a helyzet a vitarendezéssel, milyen mechanizmusok alkalmazhatók a vitarendezésben. Mindez benne rejlik a második kérdésben. A harmadik kérdés esetében pedig lényegében arról van szó, hogy az Európai Bizottság összességében a DG Trade külön, tehát a kereskedelmi főigazgatóság külön, de az LKS is hogyan kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a civil szervezetek véleményét is megfelelően figyelembe vegyék. És természetesen tudni szeretnénk azt is, hogy ez a három elem időben hogyan alakul majd, azért, hogyha a nyugat-afrikai országokkal kötendő megállapodást ratifikáljuk, hogyan lehetünk biztosak abban, hogy a fenntartható fejlődést is garantálják. Köszönöm. Köszönöm szépen, Malmström asszony, most a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! A múlt évben beszéltem a gazdasági partnerségi elkötelezettségünkről, és arról, hogy a környezetvédelmi és fenntartató fejlődési szabályok mindig szerepelnek a különböző gazdasági partnerségi megállapodásokban. Ez most is így van. Ez minden egyes esetben így van, és az erre vonatkozó klauzulákat tartalmazza a kotonui megállapodás. Tehát a, az ilyen gazdasági partnerségeknek mindig van emberi jogi, munkaügyi, illetve környezetvédelmi vetülete is. Tehát a társuló országoknak meg kell felelniük a szociális és környezeti szabályoknak. Ez természetesen így lesz a nyugat-európai országok epájának esetében is. Arra is odafigyelünk, hogy megfelelő monitorozásban részesítsük ezeket a megállapodásokat, és van megfigyelő központunk is, amely figyeli ezeknek az epáknak a végrehajtását, és ezen belül a szociális és környezeti szabályokat is. Az EPA végrehajtása tulajdonképpen egy hosszú távú terv, és minden öt évben felülvizsgálatnak vetjük ezt alá. Ez lehetővé teszi a felek számára, hogy nézzék az előrelépést, és hogy a még nyitott kérdéseket, kihívásokat tisztázzák. Természetesen oda fogunk figyelni a munkaügyi, emberi jogi és környezetvédelmi szabályokra, mindezeknek a felülvizsgálatoknak a során. És a monitoring és a felülvizsgálat után intézkedéseket lehet elindítani. Ez azt jelenti, hogy az EPA végrehajtását vizsgáljuk, és elképzelhető az is, hogy szövegmódosítást javasolunk a megállapodás szövegében. Tehát ezek az elkötelezettségek alapvető elemei a partnerségi megállapodásnak mind az emberi jogok, mind a munkajogok tekintetében, és minden egyes mechanizmussal élünk, amely a kotonói megállapodásban szerepel. Ide tartozik a politikai párbeszéd, és természetesen a megállapodás felfüggesztését is latba vethetjük végső esetben. A bizottság már elindította a nyugat-európai régióval az előkészítést, és feláll majd egy közös konzultatív bizottság az EPA alatt, amelyben a civil társadalom is képviseltetve lesz. A konzultatív bizottság tehát elindítja a munkáját, és így fogjuk megvizsgálni, hogy az európai fejlesztési alapból, illetve a partnerségi eszközökből milyen lehetőségek állnak rendelkezésre. A konzultatív bizottság az EPA tanácssal együttműködik, de saját ötlettől vezérelve is dolgozhat, és saját kezdeményezési szövegeket is kidolgozhat. Az EPA tanács és a végrehajtó bizottság közösen dolgozik majd, és minden egyes közös epás témát megvitatnak, esetleges jogsértéseket vagy más kérdéseket. A bizottság figyelembe veszi majd a civil társadalom véleményét is ezekben az intézményes megállapodásokban, és politikai ajánlásokat is megfogalmaz. Reméljük, hogy minden egyes területén az EPA-nak elérhetjük ezeket a célkitűzéseket. Ehhez megfelelő partnerség, együttműködés, hatékonyság és politikai koherencia szükséges, és a helyi szereplőknek és a helyi politikáknak is Nyugat-Afrikában nagyon fontos szerepet szánunk. Az Európai Parlament már elindította az előkészítő munkát Nyugat-Afrika irányába, és a közös parlamenti bizottság megkezdi a munkáját, ahogy az EPA elindul. Az EPA hatékonysága nagymértékben függ ezektől a munkáktól, illetve a helyi reformoktól és a politikai párbeszédtől, amely számunkra is rendkívül fontos, és a bizottság is mindent megtesz majd annak érdekében, hogy a politikai párbeszéd felálljon és a monitoring megfelelőképpen működjön. Köszönöm szépen, biztos asszony, Először is a frakciós hozzászólások következnek. Kaspari úr, EPP másfél perc. Tisztelt elnök asszony, hogyha megnézzük, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban a gazdasági menekültek nagy része honnan érkezett Európába, akkor újra és újra Afrikára téved a szemünk, és világosá válik, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Afrikában az életkörülményeken javítsunk. A kereskedelem ehhez nem lesz elég, sőt, a gazdasági partneri megállapodások sem lesznek elegendőek, de legalább egy kis mértékben hozzájárulhatnak a probléma megoldásához. Ezért szeretném, hogyha ezt a megállapodást a lehető leggyorsabban és a lehető legtöbb országgal megkötnénk. De szeretnék néhány dologra kitérni, amelyekről Lange kolléga beszélt. Ezen megállapodás esetében ugyanis kicsit máshogy néznek ki a dolgok, mint a már meglévő megállapodások kapcsán. Itt felvetődik például a kérdés, hogy az európai tárgyalási pozícióból adódott-e az, hogy bizonyos dolgokat egy kicsit felpuhítsunk, akkor én is bírálóbb hangot ütnék meg, ha ez így van, vagy pedig az afrikai partnereink voltak azok, akiknek kicsit más elképzelései voltak. Ha ez így van, akkor nyilván ezt figyelembe kell venni, hiszen az ilyen megállapodások csak akkor működhetnek jól, ha mindkét fél egyenrangú. Érdekezne az is, biztos asszony, hogy ezen a héten élnek-e a kínálkozó lehetőséggel, hiszen ezen a héten itt lesz a nigériai elnök a parlamentben. Jó jelzés lenne, hogyha még ezen a héten vagy a jövő héten bejelenthetnénk, hogy egy további ország csatlakozik a megállapodáshoz. Köszönöm. Darling asszony, egy percben. Az SND. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön említette, biztos asszony, a kereskedelmet mindenkinek, az új politikát, a emberi jogok megkerülés, megerősítésre kerülnek a különböző megállapodásokban. Most Nyugat-Afrikával egy olyan megállapodásról van szó, amelyik kétségtelenül a fenntartható fejlődés egy kicsit partvonalra került de és ez nagyon fontos. A szisztematikus fejlesztése a civil társadalomnak döntő fontosságú. Ebben a e, megállapodásban hiányoznak azok az eszközök, amelyek ezeket a jogokat realitássá tudnák tenni, és nem maradnának írott malasztként a papíron az uniónak éppen ez az elmúlt tíz évben mindig ezek voltak a törekvések. Az afrikai partnereink kiegyensúlyozott kapcsolatot akarnak közcsörös tisztelet jegyében, és ugyanazokat a sztenderdeket kellene, amit a világ egyéb részei irányában is alkalmazunk. Tehát itt egy javításra van szükség, kérem. Gerik úr egy percben az ECR nevében. Ne. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a Kereskedelmi Szakbizottságnak a kérdést, és fejlődés, fejlesztéspolitikával és emberi jogokkal foglalkozó politikusként és AKC koordinátorként csak csatlakozni tudok a kérdéshez. A kőkemény kereskedelmi politikai kollégák nem igazán szeretik ezt hallani, de a fair play nem csak a foci meccseken mérvadó, hanem a kereskedelmen és a gazdaságban. És ez hozzátartozik a mi értékeinkhez, és keresztény emberként számomra nagyon fontos ez az érték. Örülök annak, hogy Malmström biztos asszony is felhívta erre a figyelmet. Mindent meg kell tennünk, hogy a különböző partnereinkkel és fair play lehetőségeit teremtsük meg, én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van erre, hogyha közösen meg akarjuk teremteni a fair play lehetőségét, akkor ezt meg is tudjuk tenni, és sikerülni fog. Köszönöm. E. Köszönöm szépen, Ferrara, egy percben a GOE. As negociações em torno destes acordos chamados de parceria económica, na verdade, acordos de livre comércio. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy olyan megállapodásokra van szükség, amelyek megfelelő körülményeket teremtenek. Több mint tíz éve tárgyalunk, mert a kelet, illetve, bocsánat, a nyugat-afrikai országok folyamatosan vonakodtak az aláírástól, nem is igazán akarják ezeket a megállapodásokat, veszélybe sodorják az együttműködést, és közben védjük azokat az országokat, amelyek továbbra sem hajlandóak az értékeinknek megfelelően fellépni. Gyakorlatilag csak növekedni fog és terjedni fog a nyomor a helyzet a következő, csak is akkor, hogyha az Európai Unió igen jelentős nyomást gyakorol, csak is akkor kezdenek el gondolkodni ezek az országok a feltételek betartásáról. Lehet, hogy ez arra is visszavezethető, hogy e-, egyeseknek rossz a lelkiismeretük. Zöldek frakciójából Keller asszony következik. Köszönöm szépen, biztos asszony, hogy ismételten elmondta, hogy a, az emberi jogoknak a központban kellene lenni a megalapodásokban. Ezzel egyetértek, de a kérdés, hogy hogyan fogjuk ezt elérni például ebben a gazdasági partnerségi megalapodásban, Eddig nem igazán sikerült ezt megfelelően beépíteni. Ugyanis általában az az árakok, amit említett, tulajdonképpen is soha sem alkalmazták igazából a múltban. Hogyan fog ez valóban megvalósulni? A monitoringozás, figyelem, nyomonkövetés sem igazán működött, és nem sikerült ezzel biztosítani az emberi jogokat. Hogyan fogjuk elérni, hogy ebben az esetben most, ebben a megállapodásban az emberi jogok is valóban alkalmazásra kerülnek, hogy a szankciók meg lesznek, és így tovább. Itt vannak hiányosságok, a, nincs igazi megfelelő fenntarthatóság. Én szerintem ez probléma, de nagyon kíváncsi vagyok az ön javaslataira, hogy hogyan fogjuk ezeket valóban beletenni, és hogy hogyan leszek alkalmazva a szankciók is az emberi jogi érdekében. fienna úr egy percben. Nos, Gyakran beszélünk ezekről a megalapodásokról úgy, mintha Európa rákényszerítené a szegényebb országokra a mi kereskedelmi feltételeinket, és ez nem lenne könnyű. És ez aláírtunk megállapodásokat, de baloldaliak nagyon idegesek, hogy az afrikaiak nem akarják aláírni éppen ezeket a e, követelményeket, amelyeket e, e, a kereskedelem a legfontosabb a szegénység leküzdésében, mint eszköz. Éppen ezért fontos ez. De az a nagy kérdés, Afrika gazdagabbá válik-e, vagy még szegényebbé? Ha gazdagabbá lesz, hogyha megvannak azok a megállapodások, amit ők akarnak, vagy én hiszek a ö, szabadkereskedelem pozitív vetületeiben. Elnök, köszönöm szépen. Ön már kapott szót épp az imént, úgyhogy most Márti úrnak adom meg a szót egy percben. Thank you very much, President. Köszönöm szépen valóban az a privilégiumom, hogy én lehetek az árnyék jelentéstevő, és hogyha van benchmark, akkor azt kell néznünk, hogy a, kari, hogy a kariformban mennyire érvényesülnek a kotonói megállapodás klauzulái ugyanis itt egyértelműen meghatározásra került, hogy az EPÁN belül hogyan lehet majd végrehajtani ezeket a kitételeket. Ska hozzászólását elfogadom a monitoring kapcsán, mert azt mondja, hogy eddig nem volt feltétlenül hatékony a monitoring, de a biztos asszony viszont azt mondta, hogy megfelelő finanszírozást kap a monitoring, hogy folyamatosan érkeznek a felülvizsgálatok, és reméljük, hogy aktív lesz a monitoring csoport, és akkor lesz előrehaladás a felülvizsgálat kapcsán. Két hozzászólónk van a Catch the Eye alatt. Köszönöm szépen. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, amit tulajdonképpen már David Martin is feltett a kotonúi megállapodás kapcsán. Arról van szó, hogy a kotonói megállapodás fontos és pertinens részeit mindenképpen alkalmazni kellene most, hogy melyek a fontos részei a kotonói megállapodásnak, az többféleképpen lehet értelmezni. Tehát mi lesz a jogalapja annak, hogy a párbeszédet, illetve a szankciókat hogyan kell majd felállítani. A második kérdés az, hogy nyugat-afrikai országok hogyan profitálnak majd ebből, a 16 országból tulajdonképpen 12-t ez nem feltétlenül érint, és a South Center kiszámolta a különbséget a 16, illetve a 3 állam között, és úgy tűnik, hogy a fiskális veszteségek nagyobbak, mint hogy a fiskális veszteségek nagyobbak lesznek, mint az előnyök a GDP folyamatos csökkentése, illetve a költségvetés folyamatos csökkentése Nigériában egyértelmű, ezt hogyan tudják megmagyarázni? Marias képviselő, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mi úgy gondoljuk, hogy a tárgyalása egy partnerségi megállapodásnak a nyugat-afrikai országokkal mindenképpen fontos, de ugyanakkor az is szükséges, hogy bizonyos feltételek teljesüljenek. Itt gondolunk mindenek előtt a fenntartható fejlődésre és az együttműködés a térség országai között, mert csak így lehet elérni a növekedést és a fejlődést. Ha van növekedés, akkor nem lesznek nagy migráns áramlatok, amelyek Európába jönnek munkát keresni. A regionális együttműködéssel stabilizálni is lehet a térséget, béke is lehet, és akkor vége lesz a konfliktusoknak, és ez is megint csak a menekült áradatot is visszafogja, és nem jönnek Európába. Ugyanakkor a mi részünkről meg kell vizsgálnunk az emberi jogok megsértését, mert például a gyerek, gyermekmunka, ahogy ezt itt elmondtuk, ez igenis el folyamatosan megtörténik, és úgy gondolom, hogy ott is világosan kellene, és ki kellene mondanunk, hogy ezt ellenezzük. Elnök, köszönjük ön szépen, befejeztük a spontán hozzászólásokat, és most akkor biztos az asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen. A kereskedelem valóban egy nagyon fontos eszköz a szegénység elleni küzdelemben. Ezt összekötni a kül, egyéb külpolitikai eszközökkel és a segélyekkel, ez segítheti a helyzet javítását. Ahogy tudják, az EPA egy aszimmetrikus kereskedelmi megállapodás. Mi nyitunk, de nem kérjük az afrikai országoktól, vagy az alkácsi országoktól, ők is ugyanolyan mértékben nyissák meg piacaikat, mert tudjuk, hogy vannak ágazataik, amik rendkívül sérülékenyek, és vannak nagyon hosszú idő alatt kifutó korlátozások. Marina asszony karácsony előtt is nagyon sok nigériaival is beszéltem, és a nigériaiak egyébként nagyon nagy előnyét élveznék ennek, ahogy segítheti diversifikálni a gazdaságukat, az értékarányosság tekintetében is, és segélynyújtás, támogatás is jó lenne, tehát a standardek, a termékeknek a minősítését is segíteni, és a regionális integrációt is segíteni, ez nagyon fontos, és a fejlődési dimenzió. Nagyon komolyan együtt dolgoztunk, hogy fejlesztési támogatás is legyen az EPÁ-val együtt. A stabilitás és az emberjogi szempontok minden megállapodásunkban szerepelnek Természetesen Keller asszonyjal egyetértek abba, hogy még többet is lehetett volna tenni. Nem igazán könnyű ez, de meg kell találnunk a lehetőséget, hogy az Európai Unió párbeszéd elindítson, és ne szankciókkal. Mert a szankciók esetében nem azok fogják ezt megszenvedni a hatóságok vagy a, ö, a hatalmon lévők, hanem az utca embere. Ezért a párbeszédet, különböző fórumokat kell létrehozni civil társadalommal. Természetesen van szankció lehetőség a legvégső esetben, de nem azzal kell indítani. Az afrikai partnerek a nyugat-afrikai megállamatban nem akarnak olyan messzire elmennek, mint, elmenni, mint ahogy mi szerettük volna ezt a fejlesztési. Ez a tárgyalásnak a része. Majd meg kell nézni, hogy meddig tudunk elmenni, és lehet-e tovább menni. De mindenképpen, ahogy már elmondtam bevezetőmben, külön oda fogunk figyelni azért, hogy megvalósítsuk, hogy nyomon kövessük az emberi jogokat, a munkajogot, és a különböző fórumokon ezt megtegyük és az Európai Parlamentnek ebben nagyon fontos szerepe van. A kotonúi eh, egyezmény valóban eh, hamarosan lejár, és eh, az kotonú utáni kérdések fontosak, de ott vannak a rendelkezések, amelyek a továbbiakban is érvényesek, és ezek elvileg nem kerülnek módosításra. És a Kotonúi egyezményben is vannak nyomonkövetési lehetőségek, párbeszéd és így tovább. Tehát meggyőződésünk, hogy ebben a kontextusban az akácsi országokkal, most ugyan Nyugat-Afrikáról beszélünk, de vannak nagyon más hasonló tárgyalásaink is folyamatban, ez partneri viszonyban történt, és ez valóban ha, jó lesz az akácsi országoknak, nyugat-afrikai országoknak is. Ez segítheti az ő fejlődésüket, új lehetőségeket ad, munkahelyeket teremt, és a családjaikat is jobban el tudják tartani a térségben, és egy nagyobb integrációt tesz lehetővé regionális szinten, illetve regionális integráció is előre fejlődhet, ami nagyon fontos ebben a térségben. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, lezártjuk ezt.